Kedves kollégák, az elnökök értekezlete január 8-án csütörtökön a 130 és 131-es cikk értelmében elfogadta a végleges napirendet, amit önök is megkaptak. Ma hétfőn, mivel Andrikéne asszony ma este nem tud jelen lenni, hogy bemutassa az ENSZ emberjogi tanácsával és az EU szerepével kapcsolatos jelentését. Ezt a jelent, erről a jelentésről a tervek szerint szerdán fogunk szavazni vita nélkül. Keddre vonatkozóan nincs semmilyen változás, szerdán pedig a zöldök frakciója kérte azt, hogy állásfoglalási indítvány begyűjtásával zárjuk le a gázai helyzetről folytatott vitát. Konbendit eh, kollégának adom meg a szót, hogy indokolja az indítványt. Kedves kollégák, valamennyien jól tudjuk, hogy mi a helyzet a gázai övezetben. Itt a parlamentben természetes, hogy megvitatjuk eh, ezt a helyzetet, és a biztonsági tanács is kialakítja az álláspontját, ezért mi azt követeljük, hogy az Európai Unió különböző intézményei alakítsák ki egyértelmű álláspontjukat. Mi pedig itt a parlamentben csak vitatkozunk, vitatkozunk, és nem alakítunk ki állásfoglalást, álláspontot. Tekintettel a gázai helyzetre elengedhetetlen, hogy a parlament kinyilvánítsa a véleményét, mondja el, hogy mit akar, mire van szükség ahhoz, hogy véget érhessen ez a mészárlás a közel-keleten. Nem tudom elfogadni azt, hogy a parlament nem tud egy állásfoglalást elfogadni. Frakciónk ezért követeli azt, hogy igenis velőjünk vizsgáljuk felül az elnökök értekezetének döntését, és zárjuk le azt a vitát, aminek le kell zajlania a gázai helyzetről, állásfoglalással, amely rámutat egyértelműen arra, hogy mi a parlament. Ennek a parlamentnek az állásfoglalása többségben azért, hogy a gázai mészárlásnak vége legyen állásfoglalást kell megfogalmaznunk, hiszen tudnunk kell azt, hogy igenis politikai felelősséggel kell szembenéznünk ezzel a helyzettel, és ez nem lehet csak vita, hanem állásfoglalásba kell végződnie, amely egyértelműen világosan megfogalmazza azt, hogy mit akarunk és mi az, amit elutasítunk. Köszönöm, kedves kollégák! Nagyon köszönöm. Szoboda kollega és Vürc kollega szeretnének hozzászólni, de csak egyikőjük szólhat, ezért elnézést kérek, de csak Szoboda úrnak tudok szót adni. Köszönöm, elnök úr. Természetesen alaposan megfontoltuk ezt a kérdést. Kon Bendit kollega elmondta az állásfoglalás jelentőségét, de ami a biztonsági tanács határozatát illeti, ezzel a határozattal megvan az az alap, amire támaszkodva ez a parlament is azt mondhatja, elmondhatja, hogy mi ezt a BT határozatot támogatjuk, és mind a két felet felszólítjuk arra, hogy kössenek fegyverszünetet, és a biztonsági tanács határozatát tartsák be ez kell, hogy az állásfoglalásunk lényege is legyen. Hogyha ez lesz az eredmény, akkor ezt tudjuk támogatni, ebben a szellemben dolgozunk, és ebben az értelemben támogatjuk Konvenit kollega indítványát. Elnök, köszönöm Szoboda kollega. Elmar Brock szól az indítvány ellen. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy az elnökök értekezletének határozata egy nagyon bölcs döntés. Ma meghallgattuk a parlament elnökének a nyilatkozatát, és úgy látom, hogy ezt eh, valamennyi frakció elfogadta. Ez egy nagyon fontos alapja a parlament eh, vélemény nyilvánításának következő napokban még nagyon sok információt fogunk kapni. A külügyi bizottság ülésezik, a delegációk, azután a e, tanács e, e, és a bizottság véleménye is eljut hozzánk. Azt hiszem, hogy ma nem tudunk még megalkotni egy állásfoglalást, amit ma estig meg kellene alkotnunk, hiszen még a csütörtökig tartó fejleményeket nem ismerhetjük. A gázai övezet határán jártam, és nagyon sok mindent láttam, és tapasztaltam ott. Úgy gondolom, hogy nem elég egyedül a fegyverszünet, hanem ehhez kell, hogy kapcsolódjon az is, hogy a fegyvercsempészet lehetetlenné váljon a gázai övezetbe. Ma eh, Egyiptom részvételével nagyon eh, fontos eh, megbeszélés zajlik, és szerintem most itt egy állásfoglalással rontanánk a helyzeten, ezért azt kérem, hogy tartsunk ki az elnökök határ, elnökök értekezletének döntése mellett. Elnök, köszönöm Elmár Broknak, elektronikusan fogunk erről szavazni, hiszen nem egységes a kép, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Rendben van. Még egyszer megkérdezem, mindenki leadta a szavazatát. Hogyha valakinél nincs itt a kártyája, akkor nem tud szavazni, de ezért mindenki csak saját maga felelős. Akik nem szavaztak, azoknál nincs itt a szavazókártya? Úgy tűnik, hogy nincs. Akkor még egyszer megkérdezem, mindenki szavazott, már akinek van kártyája, akkor lezárom a szavazást. 105 igen, 86 nem, tehát lesz állásfoglalás. A határidők a következők, ma este 8 óra a zállásfoglalás indítvány, a módosítós indítványok benyújtásának határidője pedig szerda 10 óra. Csütörtök nincs semmilyen változás, és Kon Bendit kollega ismét szót kér. Elnézést kérek, még egy megjegyzést szeretnék tenni a vitával kapcsolatban, ami most következik, a gázvita, Szovjetunió, Oroszország, javítja ki magát konverít, Oroszország és Ukrajna közötti vita, bocsánat, elnézést kérek a nyelvbotlásért, előfordul az ilyesmi. Tehát ami ezt a vitát illeti, szeretnénk megállapítani, és gondolom minden frakció egyetért abban, hogy ennek a vitának a kapcsán vitassuk meg azt is, hogy Szlovákia most teljesen jogosulatlanul újra kell indítani egy atomerőművet. Csak te már úgyis jelölt vagy, nyugodt lehetsz, már úgyis megvan a jelöltséged. Én csak ennyit szerettem volna leszögezni. Elnök, Kon Bendit kollega és a másik kollega most rekezték be ezt a vitát, majd a vita során mindent elmondhatnak, ami ezzel a kérdéssel összefügg. Még Dimitra Kulpulosz kolléga kíván szólni. Elnök úr, Szlovákia és Bulgária helyzete nagyon súlyos, és ezért azt szeretném kérni, hogy továbbítsa az Európai Bizottság felé azt, amit mi elmondunk, hiszen az Európai Bizottság a szerződés őre, és tájékoztatást kell adni arról, hogy konkrétan mi történt, és miért hozták meg ezeket a döntéseket ebben a két országban. Az Európai Bizottság nyilván van ezt tudomásul veszi, mi is figyelembe vesszük az elhangzottakat, és akkor ezek után elfogadottnak tekinthetjük a napi rendet. Most pedig rátérhetünk az egyperces nyilatkozatokra, hozzászólásokra. Az első hozzászólás Georgi Oszely Papasztámkosz. Elnök úr, engedje meg, hogy tájékoztatást adjak a háznak arról a provokációról, amit Törökország követett el Görögországgal szemben. Állandóan megsértik a görög lég